üres helyünk van. De azért megkezdjük a szakbizottsági ülést. Hogyha mindenki egyetért a napirenddel, akkor azonnal el is fogadjuk a napirendet. Egy már is szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen. Nincsen tolmácsolás, legalábbis angol nyelvre nincsen. Lehetne ezt ellenőrizni? Most már...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 we should, uh, okay, small break. We should wait. Chairman, yes, the problem we seem to be getting is that we get a bit of English. Úgy tűnik, hogy egy darabig angolul jön, aztán németül, mint hogyha csatornákat osztogatnák, azokon veszekednének. Dajmy szansę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 niemieckich? Jest. Ok, to zaczynamy. Zaczynamy kontynuować dalej. Dzisiejsze posiedzenie transmitowane jest online. Chcę jednocześnie Rendben. Úgy tűnik, hogy minden működik, tehát online is lehet hallgatni ma az ülésünket, de szeretnék emlékezhetni arra, hogy 18 óra 30-kor lesz egy kis kocintás, és ezt követően pedig szeretnék egy információt átadni önöknek a, tárgyalások eredményeiről, egy kollégánk a trilógus eredményeiről fog beszámolni, és egyébként pedig ezt az információt egyébként a bizottságunk fórumain is meg tudják tekinteni, tehát javaslom, hogy a Danyú és Dancsilla asszonyó, hogyha most hozzá tudnának ehhez szólni, akkor nagyon megköszönném. Oui, merci, monsieur le, le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Dancila asszony nem tudott Romániából visszautazni, úgyhogy az első ö, egyeztetésről megkért, hogy én számoljak be a mezőgazdasági témában, ugye ő vezeti ezt a háromadalú egyeztetést, a tárgyaló felek nagyon ambiciózus határidőket határoztak meg, és az volt a cél, hogy csak két egyeztetésre kerüljön sor. Úgy tűnik, hogy ez megvalósul. A múlt héten volt az első trilógus, és nagyon kielégítő eredményekkel járt. Lehetővé tette ugyanis, hogy megállapodásra jussunk több területen is. Kettes cikk a hasznos mezőgazdasági terület meghatározása sikerült, hármas cikk a 20-as parlamenti módosítás tárgya, hogy legyen eh, kapcsolat a 80 eh, százalék, illetve a 6-os cikkben meghatározott eh, küszöbérték között a 4-es cikk és az 5A cikk a kifizető ügynökségekről, de ezekben a témákban is sikerült megállapodásra jutni. A négyes cikk az információhoz jutás garantálja, az 5 át a parlament javasolta, de már így nem volt értelmezett visszavonták. Hát a 22-es módosítóról van szó, amit visszavontunk. Negyedik dolog, a 11-es cikkel kapcsolatban pontosítások történtek a minták vonatkozásában, és így a parlament 23-as módosítója okafogyottá vált ezen elővigyázatossági intézkedés révén, ami az európai együttdöntési elveket illeti, ezt átvették a parlament 33-as, illetve 16-os módosítójáról van szó, ami garantálja a rendelet és a jövőbeli pénzügyi terv kapcsolódását. Egy sor szakmai módosítást is megvizsgáltak és elfogadtak, így a négyes és az ötös mellékletet is. A trilógusban két nagyon nehéz témáról is vita volt, a nyolcas cikkről, a technikai specifikációkról, a modulok esetében, illetve a kilencesről, az úgynevezett adhok modulokról, Unióról. A következő trilógusra kompromisszumos megoldási javaslat készül a technikai munkacsoportban a következő háromoldalú egyeztetés lenne tehát az utolsó. Strasbourgban december 12-én délután kerül rá sor az árnyékelő adók, ezt megelőzően délután két órától egyeztetnek majd. Dancsila asszony még egyszer elnézést kér, munkatársai itt vannak, és válaszolnak a esetleges kérdéseikre. Köszönöm szépen elnök úr, hogy lehetővé tette, hogy Dancsila asszony nevében ismertessem a helyzetet. pan... Nagyszerű. Akkor kezdjük el a megvitatását. Ennyi úr következik elsőként. Tessék. Uh, this, this report... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés a statisztikákkal foglalkozik, a mezőgazdasági üzemek struktúrájának felméréséről van szó. Múlt szerdán sajnos nem voltam itt, az Európai Bizottság részéről a biztos decentralizálni szeretne mostantól. Nem értem, hogy ez hogy fér össze az ő szándékaival. Köszönöm. Zong. Oui. Vaz következik, tessék. Ebben igen, köszönöm elnök úr. Nos, sajnos az előadó ugye nincs itt ma. Nem az a probléma, hogy hogyan gyűjtik a statisztikákat, ettől nem javul a gazdák helyzete ugye bejelentették, hogy a bizottság legalább négy prioritásának megfelel majd az új statisztikai rendszer. Ez vajon lökést ad a foglalkoztatás javításának? Franciaországban a közös agrárpolitika több tízezer ember, több tízezer gazdaság megszűnését és több tízezer munkahely megszűnését eredményezte. Éghajlatváltozás van, nagy asszályok, és kártalanítani kell a nehéz helyzetbe jutott gazdaságokat. Méltányosabb belső piacról is beszélnek önök, a szociális dömpinggel és a tisztességtelen versenyen szemben fel kell lépni. Kérdés, hogyan tesszük ezt meg? Európának erősebbnek kell lennie a nemzetközi szintéren mondják önök. Hogyan lehet ezt megtenni, hogyha az akadályokat nem számoljuk fel a gazdák előtt? az élelmiszer függőség még hangsúlyosabb lesz a jövőben, hogyha nem célozzuk meg a bajba jutott szektorokat, így ebben a formában nem tudom megszavazni ezt, ezt a jelentést. Köszönöm. Pani poseł Köszönöm szépen, és Nagy asszony következik. Nagyon köszönöm én is, és Maria Hojbuchtól szeret szeretném, hiszen az SND csoport részéről valaki bemutatja a zöldek véleményét, de hát együtt dolgoztunk a vidéken történő koncentrációval kapcsolatban, és ezért azt gondolom, hogy mindketten egyetértünk abban, hogy nagyon sürgősen listákra van szükségünk, hogy egyáltalán milyen üzemek, milyen területen dolgoznak, ki kitől mit bérelt, és hogy milyen fajta üzemek tartoznak, milyen fajta társasági formákhoz. Tehát én azt gondolom, hogy ezek, vagy itt két téma, ami a középpontban áll, mégpedig, hogy meg kell oldani azt, hogy meg kell azt látni, hogy a holdingoknak milyen részei vannak, milyen területeken. És azt gondolom, hogy ez az 5 hektáros határ, ez egyáltalán nem célra vezető, hiszen itt, hogyha a nagyon nagy üzemeket is persze szem előtt tartjuk, de azért ne veszítsük el természetesen a kisebb üzemeket se, és hogyha csak az 5 hektárosok üzemektől felfelé fogjuk fókuszba helyezni az üzemeket, akkor ez egy hibás megközelítés lesz, hiszen nem szabad, hogy ezek a statisztikában valahol eh, eltűnjenek, és ezért két dolgot kell eh, rögzíteni, a tulajdonosi és a holding struktúrákat természetesen a nagyüzemekre való tekintetel is, de a kicsikkel kapcsolatban is, és nem szabad se felső, sem alsó határokkal dolgozni ezen a területen. Köszönöm szépen. Kazamár Szanova asszony következik, mondja az elnök. Gracias, presidente. Bueno, mi intervención es muy breve. Köszönöm szépen, elnök úr. mert itt nagyon fontos a parlament pozíciójának a megvédése, mégpedig, hogy a nők nőket meg kell jeleníteni, a nők szerepét ki kell jobban e, e, dolgozni a családi üzemek területén, a mezőgazdaságban. Tehát nagyon fontos az, hogy ez a pozíció, amit a parlament e, képvisel, ez is egészen a tárgyalások végéig a trilógban képviselve legyen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és azt gondolom, hogy ez az első vélemény csere, amit lezajlott, ez nagyon jól kimutatta a bizottságban a pozíciókat, ami egyébként teljesen világos, és rengeteg információt szereztünk be, hiszen itt hatalmas megterhelésekkel állunk szemben a mezőgazdaság területén, és akkor gyakorlatilag a jelentéssel kapcsolatos információkat megkaptuk. Nagyon köszönjük a jelentéstevő asszonynak is. Kérem, hogy adják tovább a köszönetünket. És akkor most átlépünk a negyedik napi rendi pontunkra. Nem, ha jól látom, még valaki jelentkezik? Nem, ha nem, akkor pedig lépjünk tovább a negyedik napi rendi pontunkra. Itt a bizottság jelentéséről van szó, egy jogi akt aspektus bemutatása a vám kontingensek menedzsment rendszerével kapcsolatban. Hennes úr, Andriő, Andriő úr, látom, hogy még jelentkezett, elnézést, akkor megadom a szót. Igen, csak néhány szóban uh, zárnám le, hogy uh, Dancila uh, asszony nevében válaszolhassunk. Uh, tehát a statisztikákra azért van szükség, hogy a pillanatnyi helyzetet átlássuk. Tehát a statisztikák szerepéről nem érdemes vitát folytatni. Ugye lehetővé teszi, hogy a szakpolitikát úgy alakítsuk ki, hogy figyelembe vesszük a realitásokat. Ennek alapján lehet politikai választásokat eszközölni. Tehát nagyon fontos elemzési eszköz ez, ahogy a kolléganő is említette. De mindenképpen megküldjük írásbeli részletes válaszunkat a különböző kérdésekre a hozzászólóknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és akkor most a végrehajtási jogi aktusról fogunk beszélni, ez pedig a vám kontingensek menedzsment rendszerével fog foglalkozni, és a bizottság képviselője fog beszámolni. Szreja asszony, a jelentéstevő a bizottság részéről, és ön is tudja, hogy itt az egyes kikötőkben megvalósuló mennyiségek is nagy szerepet játszanak. Itt a származás szerint, a szállítás módja szerint, és éppen ezért a kontingensek kérdése, hiszen ez egy adó ügyi kérdés, merül itt fel, és ebben a témakörben a bizottságunk illetékes, és itt a, tehát a mi szakbizottságunk felelősségi köre, amiről beszélünk, tehát elő, elsőként a bizottság részéről kapunk tájékoztatást, kérnénk, hogy egy rövid bevezetőt is kapjunk Bruno Valaja úrtól, és átadom önnek a szót a bizottság képviselőnek, tessék. Uh, thanks a lot, Chairman. Uh, yes. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a bizottság szabadkereskedelmi megállapodásokról tárgyal, akkor nagyon érzékeny kérdésekre is ki kell térni különböző ágazati termelések tekintetében. Az Európai Unió nem szeretné teljes mértékben megnyitni a piacát, ezért természetesen ki kell térnünk a vámkontingensek megtárgyalására. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió egy korlátozott hozzáférést biztosít a saját piacához. Ez a volumen tekintetében korlátozott, illetve a fizetendő vámok tekintetében is uh, korlátozott. Vannak természetesen vámmentes lehetőségek is, illetve alacsonyabb vám tarifájú keretek. Körülbelül 500 ilyen vám kontingensekkel dolgozni, ezzel dolgoznak nap mint nap az Európai Bizottság és a tagállamok. Összességében 350 olyan kvóta van, amely a taxud alá tartozik. Ez tulajdonképpen first come, first served alapon működik. és van még ugye 150 olyan kvóta vagy kontingens, amely az Agri főigazgatósághoz tartozik, a szimultán vagy párhuzamos ellenőrzés elve alapján. Tehát a DJ Agrihoz tartozik 150 ilyen kontingens, ez tulajdonképpen a Lisszaboni szerződés, vagyis a Lisszabonizáció keretein belül valósul meg. A végrehajtási aktusoknál Folyamatosan együtt dolgozunk a tagállamokkal, illetve az érintett felekkel, hogy ennek a 150 TRQ-nak a sorsa tulajdonképpen egy közös végrehajtási aktus alá tartozzon. Ezek a TRQ-k vagy vámkontingensek harmonizációs és egyszerűsítési eljáráson kell, hogy keresztül menjenek. Ezen dolgozunk most a tagállamok részvételével. A munka körülbelül három évvel ezelőtt kezdődött egy szeminárium keretein belül. A szöveget a bizottság képviselői készítették el, és volt egy szemináriumunk is a tagállamok részvételével. itt megpróbáltunk rátérni arra a problémára, amit meg kell oldanunk, hogy közös megoldásokat találjunk. Mind a tagállamok, mind pedig az érintett felek eléggé egyértelműen állást foglaltak annak kapcsán, hogy milyen megközelítést kell követni. Vagyis minden fél azt hangsúlyozta, hogy az új szöveg, az új delegált, illetve végrehajtási aktus a gazdasági szereplőkre kell, hogy koncentráljon. A gazdasági szereplők szempontjából növelni kell az átláthatóságot, és az a rendszer, amelyet szeretnénk felállítani, olyan rendszer kell, hogy legyen, amely a spekulációnak gátat szab. Bizonyos esetekben ez igen egyszerű feladat, ugyanis ezeknél a kontingenseknél nem jelenik meg túlzottan sok igény, sokszor még nem is merítik ki ezeket a kontingenseket, ugyanakkor más ágazatokban egészen más a helyzet. Amit mi közgazdászok úgy hívunk, hogy quota rate, vagyis vámkontingens, ez tulajdonképpen egy import engedélyt takar, ennek a bizonyos kvótának egy részére vonatkozólag, és itt az igények igen magasak. És ebben az esetben nyilván nem is meglepő, hogy nagyon magas a kereslet, és mivel a kereslet sokkal magasabb, mint azok a vámkontingensek, amelyeket valóban meg tudunk adni, vagy oda tudunk ítélni, így az allokációs koeficiensekkel kell dolgoznunk. Tehát mondjuk, hogy van egy ezres vám kontingensünk, és igényt kapunk, kérelmet kapunk, mondjuk 2000-re. Akkor az allokációs koeficiens ugye nyilván teljesen egyértelműen 0,5 lesz. Ugyanakkor az odaítélési vagy allokációs arány sokszor nagyon alacsony, van, hogy egy százalék alatt marad. A múltban, hogyha megnézzünk bizonyos mezőgazdasági termékeket, ez különösen igaz a fokhagymára, akkor azt látjuk, hogy különbséget kell tenni a hagyományos importőr, illetve az új piaci szereplők között. A fokhagyma esetében például a teljes volumen 70%-a hagyományos importőröknél volt, míg 30%-uk új piaci szereplőktől érkezett. Két évvel később már természetesen az új piaci szereplők is átsorolódnak a hagyományos importőr kategóriába. Tehát itt vannak a tagállamok és az érintett felek, akik számára nem egészen kielégítő ez a jelenlegi módszer. Ugyanis ez piac torzuláshoz vezethet. További probléma, hogy hibák jelenhetnek meg a rendszerben a tagállamok szintjén. Éppen ezért a rendszer módosításra szorul és nyilván ezzel az alapötlettel kezdtük meg a munkát. Bizonyos esetekben a TRQ-k kezelése tulajdonképpen már kétoldalú vagy többoldalú megállapodások részét képezi, melyeket az Európai Unió kötött meg ezekkel a harmadik országokkal. Ez például a kínai fokhagyma térkúra vonatkozik, valamint az argentin fokhagyma vámkontingensre. Figyelembe véve ezen többoldalú vagy kétoldalú megállapodások specifikus rendelkezéseit, Előfordulhatnak olyan esetek, amikor újabb tárgyalásokat kell indítani, és újabb megállapodásra kell törekedni. ahol szükség van erre, azok a kollégák, akik a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkoznak, már el is indították ezeket a tárgyalásokat az érintett harmadik országokkal így már felmérték a terepet, hogy a harmadik országok nyitottak-e a TRQ változtatására. És úgy gondoljuk, hogy amikor lezárulnak majd ezek a párbeszédek és tárgyalások, amely valószínűleg a következő nyári szünet előtt megtörténik, akkor lehetőség lesz majd arra, hogy a speciális térkúk kezelését változtatni tudjuk. Röviden ennyit tudok elmondani erről a témáról, de természetesen szívesen válaszolok kérdésekre. Köszönöm. Tak, do... Nagyon köszönöm, és akkor rátérünk a kérdések és válaszok szakaszára, és az önöké a szó. Flanagan úr jelentkezett elsőnek. Flanagan úr, a szót tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Remélem, hogy választ kapok majd a kérdésemre. A kérdésem az, hogyha megnézzük, hogy a Mercosur kapcsán milyen aggályok merültek fel, az én tagállamomban azzal a 78 tonna marhahússal kapcsolatban, amely frissen, félig mélyhűtött vagy mélyhűtött állapotban érkezett, akkor a kérdésem az, hogy ezek a mechanikusan kezelt hústermékek milyen kategóriába kerülnek, és milyen kockázatokat rejtenek valószínűleg az lenne a legjobb megoldás, hogyha megnéznénk, hogy egészen pontosan ezekről a piacokról milyen termékek érkeznek az Európai Unióba, és láthatjuk, hogy 150-180 ezer tonna mindenképpen beérkezik az Európai Unióba. Meg kellene nézni, hogy pontosan milyen jellegű termékekről van szó, és akkor a jövőt is jobban meg tudnánk jósolni, jobban látnánk előre. Úgyhogy ha ezzel kapcsolatban vannak konkrét adatai, akkor ezeket megosztaná velünk? Köszönöm szépen más hozzásolás. De Buda úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy kis késéssel érkeztem. Nem annyira a mennyiségekről szeretnék beszélni, a kontingenseken belül érkező mennyiségekről a harmadik országokból, hanem a minőségről. Több ízben elmondtam már itt a szakbizottság előtt, hogy az Európai Unióban nagyon sok szabálynak kell megfelelni, nagyon sok feltételnek kell megfelelni, például az antibiotikumok kapcsán, a hús nyomon következhetőségének kapcsán az Európai Uniós gazdáknak. És egyszerűen azt látjuk, hogy az Európai Unió olyan harmadik országokkal köt kereskedelmi megállapodást, ahol nem biztos, hogy garantálható hogy ezek a termékek is megfelelnek ugyanazoknak a minőségi követelményeknek, amelyeket mi itt az Európai Unión belül megkövetelünk. Beszéltünk például a Brazíliából érkező marhahúsról, amely nagy mennyiségben érkezik az Európai Unióba, és voltak olyan szállítmányok, amelyek alkalmatlanok voltak emberi fogyasztásra. Köszönöm. Nagy lasszony, parancsoljon. Én rövid leszek, kérdésem van a hús szállításoknak az észszerűségét innen oda és onnan ide, ez egyáltalán már valaki megvizsgálta, hogy egyáltalán ezek észszerűek-e? Megkérdőjeleztük-e ezt? Hiszen mindjárt tudjuk, hogy dízellel, fűtőolajjal és minden mással tudjuk, hogy nagyon csinyán kell bánni, mert ezek végesek, és ezért alap élelmiszereket ide-oda szállítunk, ezt tudjuk, hogy ezzel vigyáznunk kell, csak inkább a, a speciális élelmiszereknek a szállításával kellene szorítkaznunk, és hogy egyáltalán foglalkozott -e ezzel már a bizottság, hogy ezt megvizsgálja ezt a kérdést. Ágili asszony, parancsoljon. Gracias, presidente. Una pregunta quisiera hacerle al representante de la comisión. Köszönöm szépen, és talán a bizottság képviselőihez fordulnék, hiszen kétségek merültek fel bennem, miközben beszélt. Azt mondta, hogy 35 olyan rendeletünk van, amelyek mind ebben a rendszerben szabályozóként léteznek, és hogy most jelen pillanatban a szabályozó rendszeren dolgoznak, hiszen a tagállamok különbözőképpen alkalmazzák ezeket. Tehát az egységesítésen és a harmonizáláson dolgozunk. Ez alatt vajon azt érthetjük, hogy ö, annak ellenére, hogy vannak rendeletek a rendszer menedzselésére, és szabályozására, mégis a vám illetékek esetén mégis a beérkezéskor különböző módon kerülnek ezek alkalmazására, és hogy ezért kell ezeket harmonizálni, ha jól értettem. Tehát ez azt jelenti, hogy az unió egyik részén így kedvezőbb bevinni árut, mint egy másik részére, mert hiszen ez akkor így nem lenne túlzottan jó, hiszen ez akkor a nem egyenlő bánásmód elvét merítené ki. Erre esetleg ki tudná térni részletesebben. Mert tehát attól függően, hogy melyik országban, hogy melyik vám elvámolási helyen, hogy ettől függenek a költségek, jól értettük? Köszönöm szépen, mondja az elnök, nincsen további hozzászólás a képviselők részéről, és ezért most szeretnénk visszaadni a szót a bizottság képviselőjének, hogy megválaszolja a kérdéseket. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdés az információhoz való hozzáférésről szólt, illetve a kvóta felhasználásáról. Tulajdonképpen ezeket az adatokat már nyilvánosságra hoztuk, és mindez az információ megtalálható a Taxud főigazgatóság honlapján, illetve az Agri főigazgatóság honlapján. a gazdasági szereplők pontosan ismerik a helyzetet. Ez a szirka rendszer, amely hát nem a legmodernebb rendszer, az tény, de már dolgozunk az Agri főigazgatóságon belül egy felhasználó barátabb rendszer kidolgozására. De, mint említettem, volt a kért információ hozzáférhető. A második feltett kérdés az egészségügyi, növényegészségügyi és forgalomba hozatali szabályokra vonatkozik. Az egyértelmű, hogy a tagállami vámhatóságoknak folyamatosan ellenőrizniük kell mindezeket az egészségügyi, növényegészségügyi és forgalomba hozatali szabályokat. Ez a tagállami hatóságok feladatköre. Egészen biztos vagyok abban, hogy a tagállamok ezeknek a feladatoknak meg is felelnek. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a harmonizációs folyamatot előbbre vigyük. Akkor most csak egy példát mondanék. Vannak olyan térkúk, amelyeket heti szinten kell kezelni, vannak olyanok, amelyeket havi szinten, másokat pedig negyedéves szinten. Az érdekelt felekkel lefolytatott vita után, annak érdekében, hogy egyszerűbbé tudjuk tenni a rendszert, megegyeztünk abban, hogy néhány kivételtől eltekintve a havi menedzsmentet fogjuk választani minden TRQ esetén. Mondanék még egy példát. Hogyha valaki import engedélyt kér a vámkontingensen belül, akkor bizonyítania kell azt, hogy gazdasági szereplő, importőr, kereskedő. És ezt úgy lehet bizonyítani, hogy egy kereskedelmi tevékenységi bizonyítékot kell benyújtani. Ez tehát egy dokumentum, amely mutatja, hogy az elmúlt két éves periódusban legalább 25 tonnát importált az adott termékből, bizonyos esetekben 50 tonna, más esetekben 250 tonnát kell bizonyítani. És eddig így működtek a szabályok, és most az érdekelt felekkel megegyeztünk abban, hogy általánosságban 25 tonnát fogunk alkalmazni, annak érdekében, hogy egyszerűbbé tegyük a rendszert. Tehát már is mondtam két leegyszerűsítési és harmonizációs példát és amikor valóban indokolt és jó okok vannak rá, akkor megtartjuk a specifikus ágazati intézkedéseket. Például bizonyos tejtermékek esetében, nagyon specifikus tejtermékek esetében eltérő szabályokat alkalmazunk. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, és ennek megfelelően megkaptuk a kérdésekre a válaszokat. Most sajnos valaki hozzászólt mikrofon nélkül, de akkor megismétlik a kérdést. Igen, kérje az elnök. Igen, az volt a kérdésem, hogy összességében van-e értelme annak, hogy a világ egyik részéről a másik részére hús darabokat, hús részeket szállítsunk, amikor tudjuk, hogy a foszilis üzemanyagok végesek, és hogy egyáltalán úgy önmagában véve ennek van-e értelme, és hogy a következő 50 évben vajon a világkereskedelem ugyanolyan feltételek alapján fog működni, mint ahogy az jelen pillanatban történik, hogy erre nézve vannak a vizsgálatok, kérdezi <clears throat> Thanks a lot. Köszönöm szépen. Igen, elnök úr, elnézést, igen. Én nyilatkozatnak értettem ezt, sokkal inkább, mint szakmai kérdésnek, de egyértelmű, hogy ez egy nagyon politizált kérdés, nem technikai, hanem politikai megoldást lehet rá találni. Sokkal inkább a társjogalkotó múlik ez, és különösen az önök szakbizottságán. Köszönöm. Oké. Okay. Rendben. Akkor egy ugyan általános választ kaptunk, tehát erre most nem is számítottunk igazából másra akkor, hogyha nincsen további megjegyzésük ezzel kapcsolatban, akkor javaslom, hogy térjünk rá a következő napirendi pontunkra, ami pedig ö, egy bejelentés, üdvözlöm a jelentéstevőt körünkben, és kérem, hogy mindenki vegye fel a fejhallgatóját. Mert tudom, hogy 16 órakor akartunk kezdeni, de Tehát 16 órakor akartunk kezdeni, de ha már úgyis itt vannak, hát akkor kezdjük el, javaslom. Mert az időtervünk szerint 16 órakor kezdtük volna a következő pontot, de mivel az állásfoglalás szerzője, a jelentéstevő jelen van, ezért itt időt is meg tudunk takarítani, és egy kicsit előbb is el tudjuk kezdeni. Tehát ezért kérem, hogy a jelentéstevő, ha szeretne, akkor röviden szóljon hozzá a versenypolitikához. Kérek egy kis bevezetést, és utána folytatjuk. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a lehetőséget, már mint hogy most egy kicsit uh, beszélhetek erről a jelentésről. Mint tudja, a versenyképességi aspektus alapvető fontosságú a mezőgazdaságban. Különböző nehézségekkel kerültünk szembe a mezőgazdaság területén ebből a szempontból, és ez a parlament is egyre inkább felismeri, hogy a mezőgazdaságot nem ugyanúgy kellene kezelni, mint az ipar különböző ágazatait. Az elmúlt években elég jól felismerték már, hogy a mezőgazdasági termelők nem igazán tudják kihasználni az Európai Unió szerződésének és az Unió működéséről szóló szerződésének lehetőségeit. Ezért az árnyékelő adókkal abban állapodtunk meg, hogy megpróbáljuk ezeket a lehetőségeket felmérni, és így egy sor kompromisszumot tudtunk megfogalmazni, összesen 16-ot. Az összes árnyékelő adó egyetértett, nagyon nagyra értékelem az ő munkájukat. Köszönöm szépen és bízom benne, hogy a szavazáson is ez a kölcsönös megértés érvényesül majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, és fontos információ, hogy a megfogalmazások közösen készültek az egyes frakciók aláírására számítva, tehát éppen ezért akkor át is térhetünk a szavazásra. De előtte még lenne egy kérdésem, mégpedig a vámkontingensek rögzítésével kapcsolatban, amelyről az előbb beszéltünk, és pedig Sejer asszony, jelentéstevő, aki a, ugye a frakcióvezetők által került kijelölésre, tehát ezzel ezt a témát így akkor bevezettük bejelentettük. Nagyon köszönöm ezt a kezdeményezést, és akkor most visszatérek az ötös napi rendi pontra, ami a versenypolitikáról szóló éves jelentés. Meghallgattuk a jelentés szerzője részéről a rövid bevezetőt, és mivel hogy 16 óra van, ezért a szavazás elkezdődhet. Ami hát nagyon fontos, hogy mindenki meg tudjon érkezni, mire szavazunk, és akkor azt javaslom, hogy kezdjünk el a szavazást. Kérem, az elektromosan szavazzunk, és kérem, hogy a megnyitom a szavazást az első pontról. Lezárom a szavazást. elfogadtuk a kompromisszumot, akkor térjünk rá az ötös kompromisszumra. Elektronik, elektronikusan megnyitom az ötös kompromisszumos javaslattal kapcsolatban a szavazást. Szavazás megnyitva. Elfogadtuk. Második kompromisszumos javaslat. Megnyitom a szavazást, és Köszönöm. Elfogadtuk, és most a tízes kompromisszumos javaslat, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, és nem, pillanat, pillanat, a tízes kompromisszumos javaslat, még Tarabella úra még várunk, akkor, és és akkor a, tehát a 9-esről fogunk most szavazni már, és Tarabella úrnak is sikerült szavaznia, akkor ezzel le is zárhatjuk a szavazást. Elfogadtuk egy ellenszavazattal. Remélem, hogy ez nem a képviselő úr volt. És mondja, hogy én voltam, szólt valaki. Igen, tudtuk, tudtuk, hogyan volt. Rendben. Akkor, hölgyeim és uraim, 38-as módosító indítvány. Most már kézzel folytatjuk a szavazást. Ki van mellette, ellene? Hölgyeim és uraim, akkor elnézésüket kérem. Egy kicsit ró... dekoncentrált voltam, nem figyeltem mert ezért is javaslom, hogy a 38-asról szavazzunk elektronikusan, elnézést kérek. Megnyitom, lezárom a szavazást, és látok egy jelentős többséget ennél a pontnál. Rendben. Az 52-es módosító, kérdezem, ki van mellette? Elfogadtuk. A hármas kompromisszumos javaslat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A nyolcas kompromisszumos javaslat, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtunk. A 62-es módosítóindítványnál vagyunk. Ki van mellette, ellene? Ezt azért ellenőrizzük le elektronikusan is, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 64-es módosító mellett ellene elfogadtuk. 71-es módosító elfogadtuk. A 72-es következik, mellette ellene elutasítottuk. 73-as módosító. Ki van mellette? ellenem elfogadtuk. 74-es mellette, ellene, elfogadtuk. 77-es mellette, elfogadtuk. A hatos kompromisszumos, elektronikusan szavazunk erről a pontról, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A négyes kompromisszumosról szavazunk, most megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadtuk, a hetes kompromisszumosra szavazunk, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 91-es kompromisszumos, ki van mellette, ellene, elutasítottuk. 92-es módosítóindítvány, indítvány, ki van mellette, elfogadtuk. 84-es módosító, elfogadtuk. Az egyes módosító indítvány, ki van mellette, elfogadtuk. 2-es módosító, elfogadtuk. 3-as, ki van mellette, mert ellene, ez elutasítva. Az ötös módosító, ki van mellette, elfogadtuk. A 11-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, és ezért a 13-as kompromisszumosra megyünk tovább, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A 10-es módosítónál vagyunk, ki van mellette, ellene, ezt elutasítottuk. 12-es módosító mellette, elfogadtuk. 16-os ki van mellette, elfogadtuk. 17-es módosító, elfogadtuk. 18-as módosító, indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Elfogadtuk, de azért ellenőrizzük ezt le. Megnyitom az elektronikus szavazást, és lezárom. Na, látjuk, hogy egy többséggel elutasítottuk. Most jön a 27-es módosítóindítvány mellette, elfogadtuk. A 15-ös kompromisszumos, megnyitom az, elektron, az elektronikus szavazást, és lezárom. Elfogadtuk. 12-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Kompromisszumos módosító indítvány 14-es, megnyitom a szavazást elektronikusan, és lezárom. Elfogadtuk. És akkor most szavazunk a módosított tervezetéről a ö, jelentésnek, és a elektronikusan fogunk szavazni, úgyhogy megnyitom a szavazást teljes tervezetről. elfogadtuk. Nos, hölgyeim és uraim, ezzel ezt az tervezetet állásfoglalás tervezetet elfogadtuk, és nagyon köszönjük a jelentéstevőnek, köszönjük az árnyék jelentéstevőknek, és mindenkinek aki együtt működött ebben. Gratulálunk! Esetleg szeretne valamit ehhez hozzászólni még, képviselő úr? Szanyi úr? Nem, Szanyi úr mutatja, hogy nem szeretne hozzászólni. Akkor 16 óra 30-kor folytatjuk az ülésünket. Ez egy ö, közös ülés lesz az ITRA és az NV szakbizottságokkal, egy nyilvános meghallgatás lesz, tehát egy rövid szünetet tartunk 16 óra 30-ig, amíg a többi képviselő is bejön ide az üléstermünkbe, és akkor utána találkozunk, és várjuk Önöket a rövid szünet után 16 óra 30-kor. Köszönöm.